április 17-én reggel 9 órától, illetve délután 3 órától. A napi rendet közzétettük a honlapon, és a jegyzőkönyv is ott fog megjelenni. Lezárom az ülést.